Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Most következnek a szavazat magyarázat. Vi informo di aver ricevuto numerose richieste di tájékoztatom önöket arról, hogy nagyon nagy számú szavazatmagyarázati kérvényt ö, kaptunk készhez. Legkésőbb két óra 45 perckor be kell fejeznünk a munkát, úgyhogy csak addig tudjuk tartani a szavazatmagyarázatokat annak érdekében, hogy a három órai kezdést tartani tudjuk. A többi szavazatmagyarázatot pedig írásban lehet benyújtani. cominciamo dalla relazione gabriel mato ha la parola l'onorevole corbett per un minuto. köszönöm szépen corbett, uh, úrnak adom meg a szót az első szavazatmagyarázat megtartására. Yes, Mr. President, while we were... Elnök úr, tegnap tárgyaltuk meg ezt a témát, és farage úr a vitán egy olyan kérdést vetett fel, amelynek semmi köze nincs a jelentéshez, a tengeri a tengeri sügérek témájához kapcsolódott, de mivel olyan régen vagyok a parlament képviselője, tudom, hogy hogyan folynak a döntések az Európai Unióban. A bizottság egy, kép, egy javaslatot hozott, de a döntést a, a miniszterek hozták meg, többek között a brit miniszter George Eustace, de ahelyett, hogy vállalta volna a felelősséget ezért, visszafordította az egészet, és a bizottságot vádolja, amiért ez a döntés született. Én úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, és a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 Köszönöm szépen, igen nehéz a zajt elnyomva megszólalnom, és a teremben jelenlevők tiszteletlenségén át kiabálnom. Elhatározt, elhalasztottuk a szavazást ugyanakkor, de a kvóta ellenkező irányban mozdul, az előzőkhez képest a halászok nagyon kiváló munkát végeznek, mi pedig olyanról, egy olyan jelentésről szeretnénk szavazni, amely biztosítja a halászok jövőjét. A kékúszói tonhal tonhalon kívül vannak még más egyedek, és vannak olyan állományok, amelyeket lehaláztak. A halászati politikáról szólva azt mondhatjuk, hogy igen, tisztességtelenül működik, az adott államok szuverenitását sértik meg annak érdekében, hogy ezt a politikát megpróbálják igazolni, már pedig az állampolgáraink érdekét sem szolgálja ez a politika. Én úgy gondolom, hogy egy olyan, olyan javaslatot kellene látnunk, amely az halászok gazdasági érdekeit is figyelembe veszi de folytatni fogjuk a harcot annak biztosítása érdekében, hogy a földközi tengeri kékúszójú tonhal állománynak a kvótája élhető maradjon. Elnök, köszönöm szépen, Mamikin úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Az állásfoglalási indítvány célja az volt, hogy a közös halászati politika jobb végrehajtását biztosítsuk. Az Atlanti óceánban, illetve a földközi tengerben halásznak kékúszójú tonhalakat, ennek az állományát kívánjuk védeni. A hagyományos halászati módszerekkel halászók nagyon nehéz helyzetbe kerülnek napjainkban. Fontos éppen ezért, hogy ne sértsük meg azt a kényes egyensúlyt, amely egyrészt a halállomány, másrészt pedig a halászok érdekeik között van, a járulékos fogás problematikáját is valahogy meg kell tudni oldani. Fontos, hogy a közös halászati politika ne a kereskedelmi flottákat részesítse előnyben. Hanan úr, köszönöm, alelnök úr. Egy szervezetet érdemes a munkája alapján megítélni. Az Európai Bizottság elnöke itt ebben a házban elmondta azt, hogy az Európai Uniónak közös katonai politikára, adópolitikára van szükség. Az első kérdés tehát, amit fel kell tennünk magunknak, az az, hogy hogyan teljesít az Európai Unió olyan területen, ahol már most is rendelkezik hatáskörül. Itt van a közös halászati politika, amelyet 72-ben vezettek be. Nézzük meg, hogy mit tett az Európai Unió halászati politika terén mit sikerült az északi tengeri halálományjal művelniük. Láthatjuk ebben a jelentésben is, hogy egyre távolabb kell a partoktól halászni. Egy valódi ökológiai katasztrófa. Ez ahelyett, hogy egy megújuló erőforrással megfelelően gazdálkodtunk volna. A halászati politika terén látunk bármi olyat, ami múltban, amely azt sugalja számunkra, hogy a katonaság, a rendőrség vagy az adóhivatal dolgát ezekre az emberekre kellene bízni. Attól tartok, hogy pont az ellenkezője az igaz ennek. Köszönjük Wolf képviselő kapszót. Köszönöm elnök úr. Egy ember, egy máltai biztos, egy olyan rendelet vagy irányelv tervezetet. Minden esetre egy szabályt javasol, amely 800 ezer horgászra lesz kihatással eh, az Egyesült Királyságban, akik szabadidejükben horgászgatnak, és van egy nem választott, sőt hát sem megválasztott ember, aki azt mondja, hogy egy halat foghatnak ki. Egyet ebben az Európai Unióban hol, hogy beszélhetnénk, senkit sem érdekel a demokrácia, senkit sem érdekel az emberek véleménye, csak az érdekli az embereket, hogy az elit mit gondol. Abraham Lincoln egyszer azt mondta, senki sem koronyozhatja a többieket a többiek beleegyezése nélkül. Bár csak az Európai Unió végre megérteni azt, hogy az emberekért, az emberekkel és a, az emberek érdekében kell kormányozniuk, nem saját maguk érdekében, saját magukban. Per chiarezza informativa, il Parlamento oggi ha votato. Nos, tájékoztathatom önöket arról, hogy ma a parlament szavazott. Kérem, kérem, figyeljenek ide. Képviselő uram, az önök számára mondom. Parancsoljon. Önnek is mondom. Tehát szerettem volna emlékeztetni önt is, Wolf Orr. Igen, így, hogy feltesz a fejhallgatóját, talán még jobb lesz. Tehát el szerettem volna emlékeztetni önt arra, hogy az Európai Parlament megszavazta ezt a rendeltervezetet. A parlament szavazta meg, nem a bizottság és a tanács erőltette ezt ránk. A normális, rendes jogalkotási eljárás menete szerint a parlament többsége ezt megszevazta. Jó rendben. Lange jelentés következik. Corbett úr az első hozzászóló. Köszönöm. Ez a jelentés elég sok dologgal foglalkozott, eh, eh, nagy részt eh, ugye versenyjogi dolgokkal, versenypolitikával. Van egy olyan téma, ami különösen aktuális, az acéliparunk által elszenvedett dömpingszerű kínai verseny, ami egyrészt ugye kereskedelmi kérdés, másrészt pedig versenykérdés. A bizottság nem régen megerősítette a védő intézkedéseket, amelyeket hozhatunk, ugyan ugyanakkor eh, melyik ország próbálja ezt blokkolni, fenntartani és megakadályozni azt, hogy eh, hatékonyabban léphessünk fel, és miért a brit kor, eh, konzervatív kormány teszi ezt, tehát a brit kormány felelős azért, hogy nem tudjuk megerősíteni a védelmi rendszerünket. Egyébként ez hozzáadódik a, ahhoz, hogy nemzeti szinten sem tudtak fellépni a szerződés nyújtotta hatáskörökön belül, és néhányan, néhány nemzeti kormány ilyenkor, amikor a saját tehetetlensége az okozó Brüsszelt hibáztatja. Kérem, hogy tartsák be azt az időt, amit önöknek szántunk, mert nagyon sokan, nagyon sokan jelentkeztek. 14.45-ig tudjuk csak folytatni ezt a szavazatmagyarázatot, mert ha többen beszélnek, többet beszélnek, akkor kevesebben kapnak szót. Morvai asszony következik bár nemmel szavaztam a c pont nagyon tetszik és sajnos nagyon aktuális főleg néhány posztszocialista országban. a versenypolitika önmagában az európai demokrácia megőrzésének egyik eszköze annyiban amennyiben megelőzi hogy a gazdasági és pénzügyi hatalom kevesek kezében összpontosuljon ez utóbbi azt jelenti hogy kvázi feudális jellegű előjogok alapján az egymással összeolvadó eh, gazdasági és politikai hatalomnak a birtokosai egymás között eh, osztogatják a eh, például európai uniós pénzeket és egyéb lehetőségeket ezzel szemben áll a valódi demokrácia ahol polgárosodás van és ahol olyan versenypolitikát tart fent és kényszert ki az állam ahol a vállalkozónak egyenlő esélyeik vannak függetlenül attól hogy milyen haveri körökhöz baráti körökhöz ökhöz tartoznak. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió versenypolitikája az egyik leghangsúlyosabb európai politika a gazdaság és a társadalmi fejlődés szempontjából is. A nemzetközi aspektusa is nagyon fontos. Annak érdekében, hogy megtaláljuk az egyensúlyt egyrésztről a fogyasztók érdekei, másrészt pedig a termelők, az ipar érdekei között, fontos ajánlásokat kell, hogy tegyünk az Európai Bizottságnak, a jelentés is ezt kísérli meg. Szükség van a társadalmi kohézióra, szükség van arra, hogy a nemzeti politikákat fejlesszük, különösen az ipari adók szempontjából, és a monopóliumok ellen is fel kell vennünk a harcot. Mindezek szerepelnek is a jelentésben, ezért üdvözlöm a jelentést. Olyan versenypolitikára van szükségünk, amely biztosítja a fogyasztók érdekeinek figyelembevételét. Mákové, asszony, szó. Am uh, Köszönöm, elnök úr. Nos, a frakcióm többségi véleményétől eltérő módon szavaztam, mert úgy érzem, hogy az Európai Unió belső piacának fontos részét képezi a versenypolitika. Az adóelkerülés, az adócsalás és az adóparadicsomok rengeteg pénzbe kerülnek nekünk. Ezer milliárd eurót nem fizetnek be adóként egy évbe. Ez úgy érzem az európai polgárok számára tarthatatlan, egyenlő versenyről nem beszélhetünk, hogyha egyes cégek befizetik az adójukat, mások pedig nem. Adóparadicsomokba csoportosítják át a e, jövedelmüket, a nyereségüket, miután nem fizetnek adót. E, úgy érzem, hogy a tisztességes adókivetés szabályát kell megteremteni. Ha adóparadicsomban van a székhely egy cégnek, akkor nem szabad, hogy a közbeszerzésekben részt vegyenek. Ilyen egyszerű. Ilyen e, közös adatbázisra kell rendelkeznünk, amely alapján mindenki megállapíthatja, hogy egy cégnek hol van a székhelye, valóban adózik-e rendesen, vagy adóparadicsomokat használ. Luton. Eli úr, köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a jelentés mellett szavaztam. Nagyon jó ajánlásokat találhatunk. Körül végrehajtani, akkor az Európai Uniónak segíthet abban, hogy megőrizzünk meglévő munkahelyeket, sőt, akár újakat is teremtsünk. A módosító indítványokkal kapcsolatban lenne egy-két keresetlen szavam. Sem én, sem párttársaim nem a frakcióhoz hasonló módon szavaztunk. A 76.3 és a 89-es módosítók ügyében tartózkodtunk, mert a közös konszolidált társasági adóalappal kapcsolatos kérdések ezek, amivel egész egyszerűen nem értünk egyet. Úgy érezzük, hogy ez tagállami hatáskör, csak és kizárólag a tagállamok dolga az adóügyekben döntéseket hozni. A 81 per 2-es módosító ügyében is tartózkodtunk, mert szerintünk az OECD kezdeményezésen túl lép, túl megy itt az Európai Unió. Sok a jó ajánlás a jelentésben, főként a gazdákkal és a felvásárlás árakkal kapcsolatban nagyon pozitív ez. Köszönjük, Hanan úr! Thank you, Mr. Deputy. Köszönöm, alelnök úr! Az IMF szerint a világ GDP-ének 28 tagállamra eső része 1980-ban eh, 30% volt, 2015-ben pedig 17%. Nos, eh, mitől csökkent ez. Nem arról van csak szó, hogy a fejlődő országok fejlődtek, ugyanis Észak-Amerika vagy Ausztrália esetében nem volt ilyen visszaesés. Tudjuk mi a probléma, a túlszabályozás. És itt nem csak arról van szó, hogy az irányelvek, mint a REACH vagy az AIFND, illetve az adóharmonizáció munkahelyeket szüntetnek meg, hanem az az intézményes vállalati lobbizás, amely oly módon hozza meg a szabályokat, amely amelyek a, multikat, a multiknak kedveznek, és a kicsiket elnyomják, és ezzel is gyakorlatilag a vállalkozókat külföldre kényszerítik, hogyha azok sikert akarnak elérni. Amíg ez a rendszer megmarad, addig az Európai Unió ilyen folyamatos hanyatlásra van ítélve. Köszönöm. Megint képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Én üdvözlöm ezt a jelentést, és meg is szavaztam. Különösen figyelemre méltó az, hogy a 104-es, 105-ös, 106-os és 107-es módosítók mit tartalmaznak. Én a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok raportőreként az élelmiszeripari ágazattal kapcsolatban erről, e, ebből a jelentésből is veszek ötleteket, hogy mit tehetünk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen. Tehát örülök, hogy ebben a dokumentumban is megjelentek ezek a gondolatok. Köszönöm. Honorable Dodds. Dodds képviselő következik. Köszönöm. Én a jelentés ellen szavaztam, mert abban ugyan egyetértek a megszövegezőkkel, hogy a jogalkotóknak kötelessége kompetitív környezetet kialakítani, ugyanakkor ez arra vonatkozik, hogy új piacokra juthassanak be az európai szereplők, és, e, és megszűnjenek az akadályok. Én az állami támogatásról akarok most beszélni. Észak-Írországban a bányászat ellen vizsgálat van, az Európai Bizottság részéről, miközben az jó, hogy az Európai Bizottság eh, úgy döntött, hogy a támogatások egy része eh, jogos ugyan, de az a döntés, hogy egy évre visszamenően a palakitermelőket eh, meg akarják adóztatni, illetve különböző tételeket kiróni rájuk. Három megyében ez a valóság a kis kőfejtőknél, illetve kis kitermelőknél, Eh, az életüket, illetve a fennmaradásukat veszélyeztetheti. Ezek eh, a cégek jóhiszeműen jártak el, nem követtek el hibát. Én találkoztam a bizottsággal, a biztossal, hogy erről beszéljek vele, de azt szeretném, hogy ez soha többet ne forduljon elő, és a jóhiszemű cégeket ne, érne, ne érje hátrány Harkin képviselők. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A versenypolitikáról szóló jelentés nagyon sok jó ajánlást tartalmaz, ez e, ide tartoznak az állami támogatásról szólóak is, amelyek e, eltorzíthatják a versenypolitikát. A jelentésben azt olvassuk, hogy biztosítanunk kell azt, hogy a törvények a nagy bankok előnyére ne torzítsák el a versenyhelyzetet. Január elején láttuk azt a helyzetet, hogy korlátozzák a betéteket a hitel, hitel szervezetekkel kapcsolatban, egy, mégpedig egy 100 ezer eurós értékben azok számára, akik szeretnének ezekbe a szövetségekbe befektetni. Én úgy gondolom, hogy meg kell, hogy, hogy, hogy ez, ez megakadályozza azt a lehetőségüket, hogy a piacon versenyhelyzetbe kerülhessenek. Ez a versenyhelyzet eltorzítását jelz, jel, jelenti. Az élelmiszerrellátó lánca kapcsolatos rendelkezéseket pedig nagyon is támogatom, mert már nagyon régen aktuálisak voltak. Wolf képviselő. Milton Freeman egyszer azt mondta, hogy a civilizáció egyik legnagyobb előnye az építészet, a festészet, az irodalom vagy a mezőgazdaság terén soha nem a központosított irányításból származik. Mi pedig itt vagyunk az Európai Unió epicentrumában, központosított kormányzást gyakorlunk és központosított bizottsággal működünk. Látjuk a versenypolitikai területén szintén, hogy ez a központosított igazgatás hogy veszi át a hatalmat a tevékenységeink és a vállalataink fölött. Az Európa euró, mint központosított valuta tönkretette az eurózónát és az emberek életét. Látjuk, hogy a központosított jogszabályok milyen rossz hatással vannak az Európai Unió kereskedelmi képességeire. Ebből csak tanulni tudunk, mégpedig az, hogy az Európai Uniót nem működtethetjük tovább központostott módszerrel, hanem az nemzeteknek kell átadnunk a hatalmat annak érdekében, hogy versenyképesek legyünk a világ, világban. Morvi asszony a szó szóló jelentést nem tudtam támogatni különös tekintettel arra hogy eh, igen kevés szó volt benne azokról a kérdéskörökről értékekről amiben semmiféle párbeszédnek nincsen helye. nincs helye kultúrák közötti párbeszédnek például arról hogy európai nők kimehetnek e szilveszter éjszaka tömegesen ünnepelni egy közterületre E, nincs helye kultúrák közötti párbeszédnek arról hogy e, mi európai nők vonaton utazhatunk e netán férfikksérő nélkül nincs helye párbeszédnek arról hogy sportolhatunk e járhatunk e uszodába. itt nem párbeszédre van szükség hanem arra hogy akik el akarják venni tőlünk azokat a jogokat amelyeket anyáink és nagyanyáink megharcoltak a nők egyenjogúsághoz és méltósághoz és szabadsághoz való jogát azoknak börtönben van a helyük illetőleg azonnali hatállyal el kell távoltani őket európából vissza a feladóhoz. köszönöm. képviselő következik. Köszönöm amikor Jean Monnet eh, az Európai Unióról elmélkedett, eh, azt mondta, hogy eh, az oktatással és a kultúrával kezdte volna, hogyha újra megcsinálhatná ezt a projektet. Mi olyan társadalomból jövünk, amely, amelyek fellépnek az erőszak, a rasszizmus, az gyűlölet ellen. Éppen ezért szavaztam meg ezt a jelentést, és gratulálok a raportőrnek. Örülök, hogy az én gondolataim is bekerültek az anyagba, hogy gyerekeinkkel megismertetjük az idegen kultúrákat is ez eh, lehetőséget eh, biztosít majd nekik a jobb lehetőségeket a munkahelyek megszerzésében is. Az ilyen fajta állampolgári ismeretek tanítása fontos, ezért is fontos, hogy az európai iskolások ellátogassanak más tagállamokba, hogy lássák e Európának a sokszínűségét, történelmi és kulturális sokszínűségét. Biztos vagyok abban, hogy ezzel jobb munkaerővé válnak, és jobb vezetők lesznek belőlük. Mamkins képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. A kulturális eh, sokszínűség az hozzátartozik a világunkhoz, a kultúrák közti eh, párbeszéd az eh, magában foglalja a kölcsönös megértést. Ebben a vonatkozásban az oktatás különösen fontos társadalmainkban de sehol máshol a világon sem lehet eh, tagadni a negatív sztereotípiák létét. Fontos, hogy eh, az oktatási rendszert átalakítsuk, ugyanis ebben a vonatkozásban nem túl sikeresek a, az oktatási rendszerek. Oda kell figyelnünk a kulturális identitás megőrzésére nemzeti szinten is. Nem csak fontos ez, hanem életbevágó is. Fontos, hogy ezeket az elveket alkalmazzuk, fejlesszük, a jövőbe mutatóan tanulmányozzuk a társadalmaink működését és tartsuk fenn értékeinket. Sogor úr, a kulturális soksznűség és a kultúrák közötti párbeszéd igénye mindig is jelen volt európában nem az elmúlt évek bevándorlási hulláma hvta életre. európa társadalmai soksznűek a tagállamokon belül többnyire nem etnikailag homogén nemzetek vannak hanem a történelem során kialakult közösségek élnek egymás mellett kölcsönhatásban. az interkulturális párbeszéd szükségességét nem csupán az új bevándorló kisebbségek és az uniós polgárok vonatkozásában szükséges tárgyalnunk hanem az európa területén élő őshonos nemzeti kisebbségek és a tagállamok többségi nemzetei között is. a jelentés hangsúlyozza hogy az interkulturális párbeszéd kétirányú folyamat és mindkét fél előnyére válik. sajnos sok esetben azt tapasztaljuk hogy a tagállamok nem szeretnének tudomást venni a területükön élő nemzeti kisebbségek párbeszédre való készségéről igényeiről panaszairól ki kell mondanunk hogy nem működik megfelelően ez a fajta interkulturális kommunikáció ezért fordulnak a kisebbségek az európai unió felé hogy moderálja ezt a folyamatot és segtse hozzá a feleket a kölcsönös megértéshez. reméljük hogy a jövőben nagyobb nyitottságot tapasztalunk ezen a téren az európai intézmények részéről. köszönöm. petir Köszönöm szépen, elnök úr. Támogattam ezt a jelentést a kultúra közi párbeszédről, mivel nagyon fontos, hogy megértsük és tartsuk tiszteletbe a különbözőséget. Ez a béke fenntartásához is elengedhetetlen. Sajnos ez a párbeszéd nem valósul mindig meg Európában. Úgy tűnik elfelejtettük azokat az alapvető értékeket, amelyeken, amelyeken fölépítettük társadalmunkat. Ezért támogatom a jelentést, mivel támogatja a családot, támogatja a hagyományos értékeket, és azt is, hogy a saját kultúránk megtanulása otthon kezdődik. A család a társadalom központi eleme, és ezért nagyon fontos, hogy gyermekeinknek a családon belül tanít, tanítsuk meg a megfelelő értékeket. Hogyha ezt megtetszünk, akkor a társadalomban sem lesz nagy probléma, hiszen akkor a gyermekek már a családban meg fogják tanulni a legfontosabb értékeket. Köszönöm. Polcsák képviselőjé a szó. Köszönöm, elnök úr. Támogattam ezt a jelentést, mivel úgy gondolom, hogy a, az egymásról szerzett minél alaposabb tudás és az Európai Unió alapvető értékeinek megtanítása, amely a jogállamiságról és az alapvető értékekről is szól. Ezek olyan értékek, amelyeket meg kell védenünk és más kultúráknak és más társadalmaknak is meg kell ezeket tanítanunk, amelyek még nem rendelkeznek ezekkel az értékekkel. A kulturális, kultúrák közötti párbeszéd a multikulturalizmusan nem mindig egyezik meg, és úgy gondolom, hogy veszélyes lenne, hogyha saját értékeinket felcserélnénk az úgynevezett multikulturalizmus értékeivel. Az Európai Uniónak azon tagállamai, amelyek még nem érték el a fejlődés ezen szintjét, és még nem rendelkeznek megfelelő jogállamisággal, meg kell, hogy ezt tegyék. Tisztelt kép, elnök úr, északír képviselőként eh, elismerem azt, hogy eh, milyen nagy eh, külön változások történhetnek például a fiatalok gondolkodásában, hogyha megismerik azokat, akik más kulturális háttérrel érkeznek. A közelmúltbeli radikalizáció és terrortámadások kapcsán is én eltökélt támogatója vagyok annak, hogy leállítsuk eh, a fiataloknak eh, az ilyen jellegű rekrutálását, illetve az intolerancia terjedését a köreikben. Tehát Európában eh, nekünk egy határozott üzenetet kell küldenünk, ugyanakkor elismerni, hogy a fő felelősség a nemzeti kormányoké. Ez a jelentés Eh, jogalkotási harmonizációt ír elő a kulturális kifejezés mód körül, eh, miközben ezek szuverén kormányokra eh, tartoznak, nem pedig az Európai Parlamentre ezek eh, eh, olyan alapszintű problémák és feladatok, amelyeket ott kell azon a szinten kezelni, és eh, jó lenne, hogyha a föderalisták is ezt eszükbe vésnék. Köszönöm. Köszönjük a balszint, és következik elsőként Morvé asszony kapszót. Többek között azért nem szavaztam meg a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásáról szóló jelentést mert olyan dolgokat r elő a jövőre vonatkozó hatállyal amelyek a múltban is már érvényes szabályok voltak és különös jelentőségük lett volna a devizahiteles tragédiák megakadályozására. mire gondolok itt? a jelentés tartalmazza például az ügyfelek alapos tájékoztatásának a kötelezettségét hitelfelvételkor eddig is megvolt tartalmazza a banki vezetők felelősségét eddig is kellett volna sokuknak már rég börtönben lenne a helyük illetve az erős bankfelügyeletet ezt sem értem hogy miért nem működött. feltettem a kérdést az európai uniós biztosnak a vita során mit óhajt tenni az unió a nagyon nagy bajban lévő tragikus helyzetben lévő eh, eh, devizahitelesek eh, megsegtésére természetesen arcátlan módon szokás szerint nem válaszolt. köszönöm szépen! képviselője Köszönöm szépen, elnök úr. a tíz évvel ezelőtt elindult pénzügyi válság nyomán még mindig tapasztalhatjuk Európában, különösen a pénzügyi területen, hogy milyen súlyos következményekkel járt ez a válság. A tőkepiacokat és a pénzügyi szolgáltatásokat egyaránt sújtotta. A problémák megoldásának munkája pedig még messze nem ért véget a munkában résztvevő minden intézménynek nemzeti szinten is sokkal szorosabban együtt kellene működni annak érdekében, hogy a szükséges reformokat végrehajtsák és megelőzzék a további jövőbeni válságokat. A 2007-es, 8-as válságot elsősorban a bankrendszer hatékonytalansága okozta, illetve az, hogy nem volt helyén a bankfelügyeleti rendszer. Ezért nagyon jó és fontos volt ez a mai döntés asszonyé a szó. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. A pénzügyi válság szükségesé tette, hogy bizonyos jogalkotási intézkedéseket hozzunk európai szinten. Például, és ezt a tagállamokban jó néhány komoly nehézséget okozott ezeknek a végrehajtása. Voltak olyan rendelkezések is, intézkedések, amelyek bizony nem mindig valósultak meg. Pontosan ezeket a hiányosságokat kívánja azonosítani ez a jelentés, és új intézkedéseket tesz, intézkedéseket tesz javaslatot. Fontosnak tartom, hogy minden tagállam kiavíthassa mindazokat a hibákat, amelyeket az uniós szabályok végrehajtásában elkövetett. Ennek az egész folyamatnak persze átláthatóan kell zajlania, eddig is így kellett volna, hogy legyen ez. A gazdaság és pénzügyi válság során hozott intézkedéseket vizsgálva láthatjuk, hogy több éve eltelt, és azt is láthatjuk, hogy hogyan alakult ez a válság. Éppen ezért fontos, hogy újabb intézkedések szülessenek. Kaputó úr, köszönöm szépen, elnök úr! Többször beszéltem már a pénzügyi kormányzásra vonatkozó szabályokról. Úgy érzem, hogy a jogalkotási eljárás átláthatóságán bőven javíthatnánk annak érdekében, hogy olyan átlátható módon hozunk olyan szabályokat, amelyek valóban megadolják, hogy újra válságba essen Európa. Az energia ágazat a Shell cég problémái bizony rendszerszerű problémákat idézhetnek elő, és ez tovább terjedhet más ágazatokra. Agasztó az, hogy a jogszabályok bizony ennyire eltörőek a tagállamok között, és hogy a szabályozó testületek, felügyeleti testületek munkája terén is ekkora különbségeket látunk. A globális versenyképessége forog kockán itt az európai pénzügyi ágazatnak. Kína a Brexit mind-mind fenyegeti ezt a pénzügyi ágazatot. Úgy érzem, hogy a fogyasztók érdekeit kellene egy kockázat alapú megközelítésben előre eh, helyezni. Köszönöm, elnök úr, mondja Kelly úr. Az előző parlamenti ciklusban is képviselőként dolgoztam ebben a házban, és láttam, hogy ön, elnök úr, akkor még biztosként milyen komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megpróbáljunk valahogy megbírkozni ezzel az óriási válsággal, olyan új szabályokon keresztül, amelyek megelőzhetik egy ilyen válság e, újbóli kialakulását. Itt az ideje valóban, hogy e, mérleget vonjunk, megvizsgáljuk, hogy mi történt, és hol le van még javítani való. Az előttem szóló képviselőtársam rámutatott arra, hogy hogy hogy a palagáz kitermelő cégek, amelyek most, most jelentős válságba kerültek, rendszerszerű kockázatot is jelentetnek, és ez tovább gyűrűzhet más ágazatokra. És ezeket mind figyelembe kell venni, hiszen az európai polgárok érdeke ezt kívánja tőlünk. Köszönjük, Palcsak képviselő! Eh. Köszönöm, elnök úr. Támogattam ezt a saját kezdeményezésű jelentést, mert nekem is, nekem meggyőződésem, hogy ebben tükröződik eh, minden olyan alapvető probléma, amely megtalálható az európai pénzügyi szolgáltatások eh, piacán, illetve az európai tőkepiacon is. Hogyha összehasonlítjuk ezt azt a vállalkozás fejlesztéssel, a KKV-k támogatásával kérdését, az egész pénzügyi piaci szabályozást Amerikával, akkor láthatjuk, hogy hol van a kutya elásva. Láthatjuk, hogy ez milyen komoly akadályt jelent az európai cégek fejlődése számára, mindaz a merev szabályrendszer, amit elfogadtunk. Vannak persze az innováció mellett komoly beruházások is az Európai Unióban, ezért ezt a saját kezdeményezésű jelentést támogattam szavazatommal, és nagyon örülnénk neki, hogyha az Európai Bizottság ezt tiszteletben is tartaná, amikor tovább, mielőtt további jogszabályjavaslatokat tenne. Siamo ora la relazione Matera. Most menjünk át a Matera jelentésre. Valina képviselő kap először szót. Gracias, presidente. Bien. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a nők nem társadalmi javak egy részét képezik, és nem hagyhatjuk azt, hogy a női állampolgárok hátrányára történjenek meg a döntések. Meg kell meg kell értenünk, hogy a nők is választhatnak, hogy hogy anyák akarnak lenni, vagy nem, akarnak-e házasságot kötni, vagy nem, szeretnének-e vállalkozást indítani, vagy nem. Joguk van arra, hogy a az előttük álló kihívásoknak saját ízlésük szerint feleljenek meg. A sok egyenlőtlenséget ki kell javítanunk, a, szükség van arra, hogy a nőket támogassuk abban, hogy egyenlő fizetést kaphassanak, hogy a család és a élet közötti egyensúlyt visszaállíthassák, és hogy elérhessék céljaikat, annak attól, attól függetlenül, hogy mik azok a célok, nem lehet, hogy gazdasági és politikai érdekek álljanak ennek útjában. Nagyon sok tagállam létezik, ahol a nők helyzete a politikáknak köszönhetően nehéz, és a nők hátrányos helyzetben vannak nem csak a családi élet tekintetében, hanem a növekvő szegénység miatt is. Néha úgy érezzük, hogy a politikák kimondottan arra készülnek, hogy a problémák kiavítására toldozgatás, foldozgatás eszközével használjuk fel őket, már pedig napi szinten szükség a nők támogatására, természetesen a vállalkozás indítására is, de e- a nők kihasználását nem engedhetjük meg semmiképpen. A képviselő asszony a GUE frakció nevében beszélt, ezért beszélt hosszabban. Eh, Koreca Bilt asszony következik. Eh, Köszönöm. A női vállalkozás eh, az hozzájárulhat a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ez minőségről és egyenlőségről szól. A nők fontos szereplői a gazdaságnak, és ebben az értelemben értéket képviselnek. A tagállamoknak ideje elismerni a női vállalkozások fontosságát, stratégiákat kialakítani, amelyekkel felszámolhatók a diszkrimináció minden módja, és az akadályok elháríthatók, a bürokratikus akadályok, a tőkéhez hozzájutás, illetve bármely más akadályok. Sajnos gyakran sztereotípiákba is ütköznek a nők, akiknek a hitelességét kérdőjelezik meg például technológiai és innovációs területeken. Fontos, hogy második esélyt is kaphassanak, és higgyessenek abban, hogy megtehetik, képesek rá, és és indíthatnak ők is vállalkozást. Üdvözlöm, hogy egyre több a női vállalkozók hálózata. Fontos, hogy egymást támogassák, tanuljanak egymástól, kicseréljék a tapasztalataikat a tagállamoknak, meg kell teremteniük a körülményeket, hogy összeegyeztethetővé váljon a családi élet és a munkavilága, de ez nemzeti szintre tartozik. Köszönöm. Zsitnánszka asszony. Veľmi pekne, pán predsedajúci. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ehhez a jelentéshez, amelyben a nők előtti akadályokról van szó, amelyek a vállalkozás indítás terén merülnek fel. Természetesen támogatni kell a nőket ebben, de nagyon vigyáznunk kell arra is, hogy a mi munkamódszereinket mennyire befolyásolják az előítéletek a parlament nem mondhatja ki azt, hogy egy családon belül hogy osztják meg a háztartási feladatokat, és nem dönthet úgy, hogy egy támogatási program eredményeképpen nő majd a nők lehetőségeinek száma. De természetesen például a gyermekmegőrzési lehetőségekhez való hozzáférés javításával, az iskolai tevékenységek javításával gondoskodhatunk erről Ugye vannak ugyan tanulók is, és vannak olyan hölgyek, akik gondozók, az ő sikereikről is gondoskodnunk kell. Klóna asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök neki, hogy támogathatom ezt a jelentést, amely a nőknek abbani szándékát támogatja, hogy vállalkozást tudjanak indítani és a munkaerőpiacra jussanak. Az európai munkanélküliség problémájára koncentrál az jelentés, és arra, hogy a KKV-ket támogassa valamint az újonnan induló vállalkozásokat támogassa. A nők körében még mindig rengeteg kihasználatlan lehetőség van, előttük viszont rengeteg kihívás és akadály áll, az megakadályozza ez, ez őket abban, hogy vállalkozást indíthassanak például a gyermekmegőrzési lehetőségek hiánya a készpénzhez való a hitelhez való lehetőség hiánya nagyon nagy probléma a társadalom támogathatná már pedig ezt, fontos a kormányok támogatása is, és egyetértek az előttem szólóval abban, hogy most hogy nem nekünk kell eldönteni, hogy a családok hogy működnek, de a gyermekmegőrzés, a flex munkavégzés előtti akadályokat mindenképpen el kell hárítanunk. Köszönöm. Morvai Szavaztam azt a jelentést, amely arról szól, hogy milyen akadályok tornyosulnak a nők vállalkozás indtásának útjában európában bár hangsúlyoznom kell amit a nőjogi bizottságban mindig hangsúlyozok hogy nem lehet általában európai nőkről beszélni. egész mások az akadályok például a posztkommunista országokban mint mondjuk a saját hazámban magyarországon ahol a legfőbb akadály az a polgárosodásnak a hiánya és az hogy nincsen indulótőkéje a nőknek és egyébként a férfiaknak sem igazán vállalkozásoknak az indtására. a kommunista elvtársak a nemzeti vagyont leprivatizálták saját részükre illetőleg szétosztogatták nyugatiaknak a nemzetnek a pénzeszközeit odaadták nyugati úgynevezett befektetőknek akik összeszerelő üzemeket hoztak létre ahelyett hogy megindtottak volna egy polgárosodást injekciók juttatásával azoknak akik méltóságban emelt fejjel vállalkozóként szeretnének élni gy nagy számban nők is. nálunk ez a fő akadály. köszönöm. Köszönöm szépen, Borzánó képviselő. Gospodine predsjedavajući, manje od trećine samozaposlenih u Europskoj uniji su žene, a statistike pokazuju da one koje se upuste u poduzetništvo manje riskiraju te su manje sklone širenju posla zbog slabe potpore okoline dvostruko vei broj ena e, nego mukaraca radi na pola radnog vremena. nem kapnak elegendő támogatást a kormánytól. Elnézést kérünk, technikai probléma adódott. A női vállalkozóknak a finanszírozáshoz kell hozzáférés biztosítani, illetve társadalmi támogatást annak érdekében, hogy össze tudják egyeztetni magánéletüket és szakmai életüket. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Horvátország az egyik olyan ország, ahol van erre stratégiai terv. A jelentés pozitív változtatásokat akar bevezetni a gazdaságba és a társadalomba egyaránt, és ezt nagy mértékben támogatom. Köszönöm. Szaboni szerződés óta a politikai prioritás az unió még mindig le van maradva. 2012 ben a vállalkozóknak csupán 31 a volt nő az unióban. a jelentés jól rámutat arra hogy ezen a téren van hova fejlődni úgy vélem a nők munkaerőpiaci részvételének fokozása érdekében kulcsfontosságú a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése ehhez járul hozzá a megfizethető és minőségi gyermekgondozási létestmények megteremtése ez ma is fontos feladat. ugyanakkor elő kell mozdtanunk a vállalkozói kultúrát az oktatásban különösen azon a területeken amelyeken inkább lányok tanulnak ez fontos a vállalkozói szellem fellendtéséhez és az új üzleti környezet megteremtéséhez annak érdekében hogy a valós adatok összhangba álljanak majd az európa two thousand and twenty seventy five os foglalkoztatási célkitűzésével az emltett eszközök kiemelt figyelmet érdemelnek a női vállalkozók ösztönzése tekintetében. köszönöm. szépen, Jogi szempontból a nők és a férfiak között nincs különbség a vállalkozást illetően, a statisztikák azonban egészen más eredményt mutatnak. Az üzletembereknek egyharmada az Európai Unióban nő. Reformokra van szükségünk ezen a területen, ez a kiemelkedően fontos annak érdekében, hogy a két nem közötti és egyenlőségeket ki tudjuk egyensúlyozni. Az hát- istes meritokrátiás principiem. Līdz ar to, ja cilvēks ir neatkarīgi no. Általában nincs tervezés, hiányoznak az elvek a meritokrácia részéről. Előbb valamit teljesíteni kell, le kell ten, tudni tenni az asztal, és utána lehetnek várakozások. Kelly úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer szeretném a következőt leszögezni. Évek óta foglalkozom ezzel a kérdéssel, és azt kell, hogy mondjam, hogy először amikor a női vállalkozók kérdésével foglalkoztam, nagyon meglepődtem, hogy miért vannak ilyen nagy különbségek. A kollégák az előbb rávilágítottak néhány okra. Az egyik a bizalom kérdése, és az évek során, amikor is változtak a körülmények, és ahogy a jelentés is leírja, eljutottunk odaig, hogy egyre több nő lehet már egyenlő eszközökkel vállalkozó. A finanszírozással kapcsolatban van egy olyan elképzelés, hogy a női vállalkozók nem kapnak ugyanolyan lehetőséget, hogy finanszírozzák a kezdő vállalkozásokat, és itt változásokra van szükség. Írországban, a hazámban széles platformokat hoztak létre, vállalkozó nők számára. Ez fejlődésben van, és ez mindenképpen üdvözlendő és támogatandó cél. Petír képviselő. Elnök úr, a női vállalkozók aránya az üzleti életben majdnem, hogy 30 százalékos Horvátországban, egy kicsit az európai átlag alatt van, ami 33 százalék. A nők 7 százaléka teljesen saját vállalkozást hozott létre az induláskor, tehát azóta a 7-ről a 30%-ra történő ugrás már elég nagy. De még mindig nagyobb a különbségek nők és férfiak között, és sokkal nagyobb akadályokat kell a nőknek leküzdeni, amikor egy vállalkozást akarnak alapítani. Ezért én támogatom azt, hogy hozzanak létre Horvátországban is egy új stratégiát, segítsenek eltávolítani a bürokratikus akadályokat, javuljon a tőkeellátottság, a finanszírozási lehetőségek, és legyen több képzési, oktatási lehetőség. Konkrét intézkedésekkel kell lehetővé tenni a nők számára, hogy tudják összhangba hozni a magánéletüket és a vállalkozásukat. Ne kelljen félniük attól, hogy anya, anyai szerepüket, illetve családjukat el kell hanyagolniuk emiatt. Köszönöm, Dotz úr. Thank you. Um, I approached... Köszönöm szépen. A mai vitát a női vállalkozói tevékenységről azzal kapcsolatban közelítettem meg, hogy mire van a lehetőségünk. Most először Észak-Írországban van egy női miniszterelnökünk, ez magam számára, illetve a pártom számára is nagy előrelépés, és a megfelelő irányba tett lépés. Azonban ez nem lehet sikertörténet olyanok számára, akik elfként kezelik a nőknek nyújtott lehetőségeket, ez önmagában nem elegendő. Nagyon keményen kell dolgozni, és a kemény munka pedig azt mutatja, hogy lehet eredményeket elérni, azok számára is mutatja ezt, akik rászavaztak. Én magam is támogatom azt, hogy mindenféle akadályt szüntessünk meg, amelyek a nők útjába állnak. Én magam is szeretném megszüntetni azokat az akadályokat, amelyek a nők oktatásba, képzésbe való belépése útjába állnak. És én is azt szeretném, hogy a társadalomban a nők bizonyíthassák vállalkozói tevékenységüket. Azonban a kvótákkal nem tudok egyetérteni. Köszönöm szépen, Harkin képviselő következik, mondja az elnök. Elnök úr, ez egy nagyon fontos jelentés a női vállalkozásokról. Örömmel támogattam. Ha megnézzük a számokat, azt látjuk, hogy 31%-a az EU-ban női vállalkozó vállalkozóknak, és mit lehetne tenni éppen ezért ez, a kérdés merül föl, hogy ezt javítsuk ezt az arányt. Az egyik eszköz a kezünkben a mikrofinanszírozási eszköz, de a 2013-as adatok azt mutatják, hogy a nők is férfiak aránya csak 60-40 volt, akik erre a pénzre pályáztak, tehát továbbra sem javul az arány. Én támogatom azt a módosítót, ami a bizottságot arra próbálja rávenni, hogy végre a gender mainstreaminget alkalmazza a vállalkozási politikában is. A mikrohitelezés ennek jó eszköze lehetne, ha jól csinálnánk. Ami az európai hálózatokat illeti, a női vállalkozásokról sok sztereotípia érvényesül. Egy online platformot hoztunk létre társaimmal, akik ezeket a hiedelmeket próbálják eloszlatni, és pozitív női példákat mutat be, konkrét példákat a téma iránti tudatosság fejlesztése érdekében. Most Bajlen képviselő nek adok szót, aki azonban nincsen jelen. Didnanszka képviselőasszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Gratulálok úrnak a jelentéshez. Több pozitív pontját kiemelhetném, és jó ösztönzőket tartalmaz a tagállamok számára. Számomra azonban az a legfontosabb, hogy látható, hogy a nemek közötti egyenlőség elve jól kidomborodik a jelentésben, és konkrétan felszólítja a tagállami hatóságokat, hogy az ENSZ határozata itt ideértve egyébként a fogyatékkal élőkre vonatkozókat is hajtsák végre. Ebben a jelentésben az úgynevezett inkluzív tanulás, a fogyatékkal élők pénzügyi támogatáshoz való hozzáférése is megfogalmazódik. Számomra az említett elv nagyon fontos, és emellett a rugalmasság is, amely a diákokkal kapcsolatban kell, hogy megvalósuljon, hiszen tanulni csak szabad légkörben lehet, és ha tényleg azt akarják tanulni, ami számukra boldogságot és boldogulást jelent, akkor ezt meg kell adni ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen! elnök úr. Én is támogatom ezt a fiatalokról szóló jelentést. Minden ötödik fiatal munkanélküli, egyes országokban még rosszabb az arány. Ez nem új probléma. 95 óta látjuk, hogy 21% egyes országokban permanensen a munkanélküli fiatalok aránya, és az ifjúsági körében tapasztalható munkanélküliség továbbra is óriási kihívás. A készségeket kell fejleszteni, erről szól a jelentés, a megfelelő képességeket. ez képzési programokra van szükség, az oktatási szférát támogatni kell, és együttműködésben a gazdasággal, a munkavilágával kell ezt tenni, hogy ne olyasmire képezzük a fiatalokat, amelyeknek nincsen gyakorlati haszna. Tehát át kell ö, értelmezni a gyakornoki rendszert, és az egyetemeket pedig gyakorlatiasabb képzési irányok irányába kell terelni. És persze olyan képző programokat kell indítani, akik a tanárokat képzik, és megfelelő munkaerőt biztosítanak ahhoz, hogy a fiatalok megkapják a szükséges készségeket. Marvai tartózkodtam ami a jelentésnek a veleje és ami az a b és a c pontokban olvasható idézem az európai unióban jelenleg four five millió fifteen és twenty four év közötti fiatal van munkanélkül és a nem foglalkoztatott oktatásban és képzésben nem részesülő fifteen és twenty four év közötti európai fiatalok száma meghaladja a seven milliót a fiatalok tekintetében a munkanélküliségi ráta európában twenty one four a célpont pedig rámutat hogy a fiatalokat különösen érintette a válság nagyon szeretném kérni hvjuk már ide először angela merkel asszonyt és a kedves pajtásait és kérdezzük meg hogy ilyen körülmények között miért abban látják a megoldást a problémára hogy ázsiából és afrikából hvnak be európába tömegesen migránsokat mikor ugye éppen elég probléma van az európai fiatalok körében is nekik szveskedjenek munkalehetőséget biztostani. köszönöm szépen. Kyucsuk. Kyucsuk képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam ezt a rendkívül fontos jelentést, ami az egyik legnagyobb kihívásunkkal próbál megszembenézni. A rendkívül magas fiatal korúak körében tapasztalt munkanélküliség, amely egyes országokban 50%-ot ér el, nagyon fontos átalakulásokat követel meg az oktatási rendszerben annak érdekében, hogy olyan készségekkel rendelkezzenek a fiatalok, amelyeknek köszönhetően sokszínű társadalmak alakulhatnak ki. A munkaerőpiac nagyon gyorsan változik, és megelőlegezni, előre látni a jövőbeli készségeket igen nehéz a diákokat máshogy kell oktatni. Támogatnunk kell a tagállamokat abban, hogy együttműködésüket fokozzák, illetve a bevált gyakorlatok cseréjét az oktatás és képzés területén, különösen abban, hogy a munkahelyi képzést előberészesítsék. A nyelvismeretek, illetve az önbizalom természetesen, ezek mind olyan készségek, amelyeket el kell sajátítani annak érdekében, hogy a diákok a, munká, a tanulásból a munkába való átlépést jobban meg tudják lépni. Új helyi képviselő úr. Elnök úr, tisztelt parlament, én megszavaztam, támogattam, sőt az elmúlt másfél évben aktív képviselője vagyok azok, azon ügynek, amiről most beszélünk, hiszen kevés fontosabb kérdés van Európában ma, mint a fiatalok munkához jutása seven five millió nem foglalkoztatott oktatásban nem részesülő fiatal van európában és ez egy elképesztő adat hogyha ez gy marad akkor nem álmodhatunk egy gazdag fejlődő békés európáról. azonnali lépések szükségesek az oktatásban a szakképzésben a szociális kérdésekben és miután a jelentés rámutat arra hogy milyen fontos a tagállamoknak a kormányzatoknak a felelőssége e kérdésben én egyszerűen nem értem hogy egyik oldalról a magyar kormány miért silánytja el miért teszi tönkre a magyar oktatási rendszert és azt sem értem hogy a jobbik képviselői ennél a rendkvül fontos ügynél itt ebben a házban miért tartózkodtak miért nem támogatták ezt a javaslatot. én tehát azt javaslom mindannyiunknak kormányoknak és az európai intézményeknek hogy tekintsük ezt az egyik legfontosabb kérdésünknek a következő években munkahelyet kell teremteni a fiataloknak. köszönöm szépen! Köszönöm. Spiraki képviselő. Köszönöm, elnök úr. Két adatot szerettem volna megosztani önökkel, ami a fiatalok munkanélküliséget illeti 5 millió munkanélküli fiatal van, illetve 2 millió rendelkezés álló munkahely. Hát akkor miért nem kínálunk olyan készségeket ezeknek a fiataloknak, hogy be tudják tölteni ezeket a munkahelyeket? A tagállamoknak rendelkezésükre áll a megfelelő finanszírozás, hogy javítsák a készségeit azoknak a fiataloknak, akik szeretnének előrelépni. Az is világos azonban, hogy bizonyos országokban a hamis oktatás az, ami leginkább elterjedt, ezért nagyon fontos, hogy a finanszírozás alapok monitoringját fejleszünk annak érdekében, hogy olyan oktatásba részesüljenek a fiatalok, amelyet tudnak később hasznosítani a munkahelyükön. Nagyon gyorsan kell előrelépnünk ezért annak érdekében, hogy támogathassuk a fiatal vállalkozókat az Erasmus programon keresztül, illetve azon intézményeken keresztül, amelyek már rendelkezésünkre állnak, hogy a munkahelyteremtést elősegítsük Görögországban, hazámban, illetve a többi tagállamban egyaránt. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Manikins úr. Köszönöm szépen. Én is megszavaztam ezt a jelentést, igennel szavaztam, és nagy örömmel tettem ezt, mert egy nagyon fontos jelentésről beszélünk. A fiatalok munkanélküliségének a problémája nagyon súlyos kérdés Európában. Az én hazámban, Lettországban már szinte tragédiáról beszélhetünk. Kis lépéseknek is örülök, hogyha ezek egy olyan politika felé vezetnek, amelynek a segítségével javulhat majd a helyzet. Mit is követelünk? Egyrészt, vagy milyen követeléssel szembesülünk a munkaerőpiacon 25 éves fiataltól már elvárják, hogy annyi tapasztalattal rendelkezem, mint az idősebbek. Ez hiszem reális. Gondoskodunk el arról, hogy ne csak Lettországban és Kelet-Európában, hanem egész Európában csökkenjen a munkanélküliség. Ez a legnagyobb probléma. Sogor képviselő. Thank you. The Köszönöm szépen. Az Európai Unióban a 20% fölötti munkanélküliségi ráta a fiatalok körében jelzi, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás az országainkban. És itt az Európai Parlamentben is állandóan napirendeken tartanunk ezt a kérdést. Többek között azt is helyesen állapítja meg ez a jelentés, hogy az oktatás és munkerőpiaci politikának nagyon nagy hiányosságai vannak, nincsenek összhangban a készségek, az oktatás és a munkaerőpiaci követelmények. És nagyon sürgős, hogy megakadályozzuk az korai iskola elhagyást, különösen olyan hátrányos helyzetű népcsoportoknál, mint a romák. Az európai szemeszterrel és a tagállamok foglalkoztatási stratégiájával többet kellene foglalkoznunk eh, annak érdekében, hogy az iskolában tarthassuk a gyerekeket, eh, és eh, szakképzést, képzést kapjanak, és utána sikeresek lehessenek a munkaerőpiacon. Köszönöm, elnök Kelly úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét nagy örömmel támogattam ezt a jelentést, és a frakció megésze is megszavazta a jelentést. Nyilvánvaló, hogy szégyenletes az, hogy milyen sok fiatal van munkanélkül az Európai Unióban. Különösen az én hazámban a gazdasági válság idején láttam azt, hogy kiválóan képzett fiatalok, akik mentek állásinterjúkra, munkát kerestek, Hát kaptak egy levelet, sajnálattal tájékoztatjuk önt arról, hogy ezután nem sikerül önnek ezt az állást biztosítanunk, próbálkozzon újra. Hát, nagyon sok fiatal csalódott, és ennek eredményeképpen külföldre távoztak. Ez okozta a brain drain-t, az agyelszívást Írországban. Tudom, hogy most változóban vannak a dolgok. Írországban 5-6 százalékos volt idén a gazdaság, vagy tavaly a gazdasági növekedés, és remélem, hogy a többi tagállamban is hasonló jó pozitív fejleményekkel állunk majd szemben. Elnök Poszpiszél képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is megszavaztam ezt a jelentést. A fiatalok munkanélkülisége az egyes gazdaságok erejével is összefügg Európában. Annyira elterjedt ez a jelenség, mint mindazonáltal, hogy nagyon aktív politikára van szükségünk, és ezért is örülök, hogy elfogadtuk ezt a jelentést. Az ifjúsági fiatalok munkanélkülisége összefügg azzal is, hogy mennyire versenyképesek a munkaerőpiacon. A globalizálódó világban gyakran nem elég egy az adott országban kapott oktatás. Nagyon jók az olyan programok, mint az Erasmus. Én, mint egyetemen oktató professzor tudom, hogy ezek a programok javítják a nyelvi készségeket, a kompetenciákat a fiatalok körében, és érettebbekké válnak akkor, hogyha egy-két évet külföldön tölthetnek el. Az új eh, vállalkozók, fiatal vállalkozók számára indított eh, Erasmus programot is üdvözlöm, és nagyon örülök, hogy elfogadtuk ezt a jelentést. Köszönöm, Peter. Köszönöm szépen, elnök úr. A fő probléma az, hogy az Európai ö, eh, Unióban sok tagállam ideértve Horvátországot is küzd a problémával. Horvátországban a munkanélküliség aránya 25 évesnél fiatalabbak körében 2015-ben 43,1% volt. Ez Horvátország vezeti sajnos ezt a súnya listát, és Szerintem a javasolt intézkedések javíthatják a helyzetet Európában, és arra szeretném én is ösztönözni az európai tagállamokat, hazámat is, hogy minél több olyan programot dolgozzanak ki, amely segíti a fiatalokat az elhelyezkedésben. És üdvözlöm ezt a kezdeményezést eh, és az együttműködést az oktatási ágazat, a civil szervezetek és a közigazgatás és az üzleti szféra között, mert eh, ez mind a négy ágazat érdekét szolgálja, hogyha új munkahelyek teremtődnek fiatalok számára ezeken a területeken. Tudós asszony, üdvözlöm én is ezt a kezdeményezést, mert eh, végre készség alapú megközelítést alkalmaz. Azok a nehézségek, amelyek miatt a fiatalok nem találnak munkát, sokfélék. Ezért szükséges szinergiákat teremteni a problémás aspektusok között, és hidakat az üzleti szférához, hogy minél több potenciál felszabadulhasson. Ez az jelentés rámutat arra, hogy ennek a komplex megközelítésnek magában kell foglalni az üzleti szférát, a civil szervezeteket, a közös, az európai közösséget, a közigazgatást és a, a állami és magán szféra együttműködését. Nem felejthetjük el, hogy a kompetencia fejlesztés a legfontosabb eszköz, és a fiatalok adják a társadalomnak a gerincét. Ennek a programnak az a célja, hogy azokat a szervezetek is támogassa, akik eleve foglalkoznak a fiatalokkal. Észak-Írországban sajnos eddig a végrehajtás sok korlátozás és bürokrácia akadályozta és lassította. Harkin asszony. Nekem azt tetszik ebben a jelentésben, hogy gyakorlatias javaslatok vannak benne, arra vonatkozóan, hogy a 7,5 millió fiatalnak hogyan adjunk munkát. A skills mismatch, vagyis a készségek és a munkaerőpiaci igények közötti ö, diszharmónia felszámolása érdekében a jelentés azt javasolja, hogy az oktatási szféra jobban fogjon össze a gazdasági szférával, a szociális partnerekkel, hogy integráltabb legyen a képzés, és így a fiatalok elhelyezkedési lehetősége nőjön, és második lehetőség is legyen a visszatérésre. A jelentés továbbá kiemeli a képzés, továbbképzés és a holisztikus megközelítés jelentőségét, ahhoz, hogy az intézkedések működhessenek. A fúj, új, eh, innovatív fiatalok eh, megtalálása, ösztönzése, támogatása, a mentoring újra bevezetése mindenképpen támogatást érdemel. A jelentés pedig arra is rámutat, hogy ipart kéne visszahozni Európába, ipari munkahelyeket teremteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rátérünk a Kállász jelentésre, és Poszpiszil úrnak fogom először megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömmel támogattam ezt a jelentést, azt gondolom, hogy a digitális egységes belső piac az egyik legnagyobb prioritásunk kell legyen ebben a parlamenti ciklusban, főként akkor, hogyha sikerül növelnünk az online értékesítés és a határon átnyúló értékesítés fontosságát, annak nagyon örülnék. Itt van a Schengeni terület, nincsenek határaink, ugyanakkor viszont a digitális piac útjában még mindig határok állnak. A tanulmányok azt mutatják, hogy a vállalkozások interneten keresztül értékesítik a termékeiket a határon belül, nemzeti határon belül, azonban határon kívül nem. A cseh köztársaságban a KKV-k 26%-a értékesít online, azonban csupán 7%-uk értékesít külföldre. Ezt kapcsolatban azt kell biztosítanunk, hogy az online értékesítés könnyebbé váljon, és a jelentés is e, e, ehhez járul hozzá. Benito Ziloaga képviselő következik, mondja az elnök. Nos hemos abstenido en la Tartózkodtunk a válasz a szavazáson a digitális egységes piac jelentésével kapcsolatban, mivel azt gondoljuk, hogy a digitális új időszakhoz alkalmaznunk kell, azonban nem értünk egyet azzal, hogy mindig az egységes belső piac a megoldás annak érdekében, hogy az Európai Unió jó minőségű, fenntartható munkahelyeket teremtsen. A jelentés inkább a nagyvállalatoknak kedvez, nem pedig a polgároknak és a KKV-knek. Azt szeretnénk, hogyha a digitális piac a társadalmat tükrözni. Ezért garantálnunk kell az adatvédelmet, és el kell, távolabb kell lépnünk olyan alapelvek tekintetében, mint a digitális egyenlőség az állampolgárok esetében. Az internetnek globális térségnek kell lennie a kommunikáció, a részvétel és a demokratikus részvétel tekintetében, ahogyan az az arab tavasz során kiderült, nem csupán az üzletelés térsége kell legyen az internet. Köszönöm szépen. Morvai képviselőasszony megszavaztam a digitális piacról szóló jelentést ugyanakkor szomorúan olvastam a c pontjában a jelentésnek hogy a kisvállalkozásoknak csak fourteen a használja az internetet értékestési csatornaként gondolom hogy ebben a mikrovállalkozások is benne vannak és gy a szemem előtt láttam azokat a személyes ismerőseimet barátnőimet akik ugye otthon vannak többnyire kisgyerekkel idős szülőkkel stb. és csodálatos dolgokat álltanak elő kézműves munkákat ajándéktárgyakat vagy éppen régi receptek alapján magyaros lekvárokat szörpöket szeretnék értékesteni ezeket nagyon jó menő vállalkozásaik lehetnének ebből jó megélhetésük vajon miért nem alkalmazzák ezt a lehetőséget? nem leszek restés hogyha hazamegyek akkor a megfelelő E, hát, e, szerveket megkeresem és rákérdezek hogy milyenek az adatok otthon magyarországon az internetes értékestés vonatkozásában a mikro és kisvállalkozásoknál és különösen milyenek az adatok nők esetében hiszen őnekik ez különösen kényelmes és kézenfekvő megoldás lenne és hogyan lehetne ezeket az adatokat javtani. köszönöm szépen örülnék hogyha ott a bal oldalon is sűrűbben használnák kalapácsát elnök úr köszönöm borzano képviselő. u europskoj uniji obvezni su pridravati se strogih pravila europskog zakonodavstva poput roka od fourteen. mindannyiunknak meg kell felelnünk a szigorúbb szabályoknak itt az Európai Unióban, beleértve például a 14 napos türelmi időszakot, ez azonban a vállalkozások számára pluszköltséget jelent. Nagyon sok állampolgár tart attól, hogy online vásároljon, ugyanis nem tudja, hogy mit fog kapni. Egy átlagos fogyasztó számára nagyon nehéz azt meghatározni, hogy az eladó rendelkezik-e például az EU-ban telephelyjel. Ha egy különleges bizalmi jelzést helyeznénk el a termékeken, akkor ez könnyebb, egyszerűbb lenne. Ráadásul a házhozszállítás kérdése is nagyon bonyolult, olcsóbbnak és átláthatóbbnak kell lennie. Nem fognak ugyanis terjeszkedni ezek a, az online értékesítések, hogyha a fogyasztók nem merik jut, használni azt. A digitális időszak elején, kor elején a polgároknak fel kell ismerniük, hogy az egységes belső piac fejlesztéséhez járulhatnak hozzá ezek a szolgáltatások. Nem szabad azonban korlátozni azokat a lehetőségeket, amelyek az európai gazdaság valamennyi térségét illeti. Ezt a digitális belső piacot minden fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani, annak érdekében, hogy a gazdasági növeket és a képesség nőjön, és jó minőségű munkahelyek jöjjenek létre Európában. A KKV-k fogyasztók, polgárok számára is nagyon fontos ez, annak érdekében, hogy hatékony védelmet kapjanak, és az online világban hatékony jogorvoslati lehetőségeket kapjanak. Nagyon fontos azonban, hogy a digitális forradalmat használjuk ki az üzleti vállalkozások, főként a KKV-knek fel kell készülniük a hagyományos iparok, iparágak, gazdasági ágazatok digitalizálódására, hogy felkészüljünk a jövőre. Köszönöm. Caputo képviselő következik. Il testo che abbiamo votato definisce con chiarezza Köszönöm szépen. A szöveg, amiről szavaztunk, nagyon világosan felvázolja, hogy milyen lehetőségek vannak Európában az egységes digitális belső piac kiteljesítésére, egységes normák, szabványok, szabály, megfelelően szabályozott kereskedelem, ami védi a fogyasztókat a digitális tartalmak megvásárlásokor, azután szabályozni kell a szerzőjogi kérdéseket, és végül, de nem utolsó sorban szükség van a művészek megfelelő díjazásának, evadalmazásának a biztosítására. A nagyon fontos az is, hogy mi szabályozunk mi a közvetítők szerepe a kulturális tartalmak területén a nagy felhő alapú számítástechnikai hasznosítási lehetőségekről is beszélni kell. Ha ez is kiteljesedik, akkor valóban kiváló minőségű munkahelyek jöhetnek létre fiatalok számára is a digitális piacon. Kelly képviselő, ismét köszönöm a szót, elnök úr. Megint csak igennel szavaztam a jelentésre, a frakciómmal együtt. Nagyon fontos ez a kérdéskör is, kétségünk sem lehet e felől, és ez kapcsolódik más kérdésekhez is, amikről eddig beszéltünk, például a fiatalok munkanélkülisége, vagy a női vállalkozók kérdése csodálatos lehetőség ez az Európai Unió számára, hiszen különlegesen nagy pluszköltségek nélkül hozhatnánk létre remek munkahelyeket, 450 milliót, millióval növekedhetne az európai piac, hogyha létrejönnének ezek a munkahelyek. Ahhoz, hogy megvalósuljon ez a terv, biztosítani kell azt, hogy ne legyenek akadályok a vállalkozók előtt, és könnyebben tudjanak online vásárolni, illetve eladni. Harkin asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömmel támogattam ezt a jelentést, a digitális belső piacról szóló jelentést, mert ez megteremti a digitális jövő kereteit. Ugyanakkor a 24-es módosítót nem támogattam annak ellenére, hogy ez az ALDE módosítja volt, mert ebben megpróbáltak bevezetni egy olyan egyensúlyt, amiben elismerjük, hogy növeli a rugalmasságot a digitalizáció, de ugyanakkor új kihívásoknak is tág teret nyit, például a burnout, ha túl sokat dolgozunk. A bizottságot arra kértem, hogy készítessenek el egy tanulmányt a digitalizáció mellékhatásairól, hogyan befolyásolja ez a rugalmasságot, a nagyobb munkaintenzitást, a családéletet, stb., illetve a gyermeknevelés és a munka összeegyeztethetőségét. Tudom, hogy minden a válik, de azért nem lehet vakon előre mennünk anélkül, hogy az esetleges negatív hatásokkal is gondolkozzunk. A digitális piac minden más önmagában nem garancia alapja a sikerre. Együtt kell gondolkoznunk a pozitív és a negatív hatásokról, minimalizálva a negatívakat és erősítve a pozitív hatásokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel a szavazatmagyarázatok végére értünk, megszakítjuk az ülést 15 óráig.